Der Präsident! Az elnök. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, ezáltal megnyitom ismételten az ülést. Közlöm önökkel, hogy Oreste Rossi 2013. július 3-ától csatlakozott az EPP frakciójához kommen nun zu den Abstimmungen. Kezdjük a szavazást. A napi rend értelmében az Európai Parlament Egyeztető Bizottságának küldöttségének jelentéséről van szó. Grúzia tekintetében nézheti szavazás, a szavazást megnyitom. Wir führen diese, we finish this voting. Ezt a